kezelnek, vagy mentőkocsikat, az iskolákat bezárják. Egyre több külföldi erő küld különböző, különböző fegyvereket Líbiába. Nem arról van szó, hogy katonák nélküli háború, háborút vívnak, nagyon sok katona van, sok országból érkeznek, és egyre eszkalál a háború egyre nő a terrorizmus esélye, nő az instabilitás a régióban. Az ENSZ különleges küldötte, Szalami úr eljött a külügyi tanácsba, és elmondta, hogy a szép szavak, illetve a normális és előremutató tettek között ilyen nagy hiátus még soha nem volt nemzetközi konfliktusban. 15-ször ült, ült össze a külügyi tanács Líbia témájában, és 15-ször az ENSZ, az ENSZ biztonsági tanácsáról van szó. Szóval 15-ször ülésezett, 15-ször kért tűzszünetet, de hatástalan volt. Elképzelhető, hogy most hatályba lép egy tűzszünet. A tegnapi napon is ebben reménykedtünk, de ma arra ébredtünk, hogy Moszkvában nincs megállapodás, és Haftar tábornok úgy hagyta el Moszkvát, hogy nem járult hozzá a tűzszünethez. Többször elismételtük azt is, hogy az európaiaknak túl kell lépni a megosztottságom, a rivalizálásom, egységesebbnek kell lennünk, hogy egy ilyen helyzetben megoldást találjunk. Nem, Németország nem sokára bejelenti, bár lehet, hogy formálisan már be is jelentette, nem tudom, voltak olyan elképzelések, hogy ma ezt fog, be fogják jelenteni, nem tudom, megtörtént-e, hogy vasárnap megszerveznek egy berlini konferenciát, hónapok óta készítik ezt elő, és ebben aktívan részt vettünk mi is. A tűzszünet konszolidációját teremteti ez meg, illetve végre dezeszkalálódhat ez a konfliktus. Nagyon jó alkalom lenne ez. Szalamé úr pénteken érkezik, érkezett ide. Aztán Michel és Sassoli úr is részese volt a előkészüléteknek. Aztán egyeztettünk nagyon sok kollégával Egyiptomból, Oroszországból, egyéb harmadik országokból. Nagyon sokan félnek attól, hogy teljesen elmérgesedik, a, hogy még jobban elmérgesedik a helyzet Líbiában, de nem tudok senkit arról biztosítani, hogy tűzszünet megvalósul, illetve azt sem tudom megerősíteni, hogy a berlini konferenciára sor kerül. A következő, vagyis az elmúlt tanácsülésen beszéltünk Líbiáról. Próbálunk elutazni Líbiába, de ez biztonságokból lehetetlen. Tényleg biztonsági okokról van szó. Valójában nem is volt igazán nagy politikai akarat arra vonatkozóan, hogy minket fogadjanak. A külügyi tanácsnak megvan a mandátuma, és együtt, működ, együtt, együtt kívánunk működni az összes érintett félvel, és ha megvan a tűzszünet, akkor el kell tenni a berlini folyamatot, és figyelmen kell figyelemmel kell követni azt, hogy megvalósul-e a tűzszünet, illetve a fegyverembargó megvalósítását is. De ki fogja ezt megtenni? Sok pénzt költünk Líbiára. Több mint 630 milliót költöttünk Líbiára az elmúlt években, és az ENSZ-nek a migránsokkal is foglalkoznia kell, nagyon sokat ki kellett menekíteni Líbiából, és 50 ezer embert kellett visszaküldeni Líbiába. 700 ezer szubszaharai személy él jelenleg, vagy tartózkodik jelenleg Líbiában. Nem mindenki akar Európába elérni. Sokaknak van megélhetése Líbiában, és szeretnének ott maradni, ha erre megvan a lehetőségük. De hogyha romlik a helyzet, és nem tudnak ott maradni, akkor elképzelhető, hogy megpróbálnak eljutni Európába. Ez azt jelenti, hogy a földközi tenger középső útvonalán elképzelhető, hogy jön egy újabb migráns áramlat. Nos, korábban vannak olyan nemzet, korábban nem voltak meg azok a nemzetközi szereplők, erős szereplők, akik most megvannak, úgyhogy ez nagyban megváltoztatta a helyzetet. Fél évvel ezelőtt az európaiak elég aktívak voltak, de magunkra maradtunk. Nagyjából most is aktívak vagyunk, kicsit aktívabbak, mint fél éve. De az oroszok és a törökök valójában hatékonyabbak, mert katonailag is jelen van. Nem közvetlenül, nem a hadseregükkel vannak jelen, de ennek ellenére egyre többen szivárognak be. Líbia, mint egy rák, amely terjed a Szahel övezet irányába. Ami Szahelben történik, a Szahel övezetben, az azzal függ össze, hogy rengeteg fegyver, harcos van jelen Líbiában, és megfertőzik a teljes övezetet. Hírszerzési jelentések mondják meg, hogy Szudán, Szíria esetében, de akár eh, közel-keletről is jönnek Líbiába, hogy harcoljanak valamelyik oldalon. Ez a pillanatnyi helyzet, lehet, hogy a következő 24 órában jó híreket kapunk, de az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy a németek egybehívják a konferenciát, lehet, hogy nem. Lehet, hogy lesz tűzszünet, lehet, hogy nem lesz. Én most ezt nem tudom. Abban bízom, hogy lesz egy lehetőség, egy rövid lehetőség. Líbia az egyik leggazdagabb ország egyébként Afrikában. Annak ellenére, hogy polgárháború van évek óta, 6 millió emberről beszélünk, kevés, tehát ennek kell, de éppen ezért virágzó országnak kéne lenniük. Ennek ellenére, vagy épp a kilencedik évben járnak már, hogy politikai válság alakult ki, és ez egy destruktív válság, amely mindent tönkretesz. tesz. 40 évig diktátor uralkodott Líbia felett, és abban bíztunk, hogy csodával határos módon kialakul egy virágzó demokrácia. De ezt nem könnyű, ezt mindig is tudtuk, de ilyen katasztrófára nem gondoltunk, de most még romolhat is a helyzet. A libiaiak számára is, meg számunkra is. És ezt a konfliktust mindent elkövetünk, hogy megakadályozzuk és törekszünk a megoldás irányába a tagállamok és a parlament is mm, ilyen irányba dolgozik, és hogy elkötelezetten lépünk fel, ez lehet a megoldás része, hogy egységes maradjon Líbia, és egy békés megoldást találjunk az ország számára. Mivel Mondjuk is, hogy nincsen katonai megoldás, de ez időközben mantra, hogy nincs katonai megoldás. Ezt mondjuk már a szíriai háború óta, nincsen katonai megoldás, nincsen katonai megoldás, újra és újra ez hangzik el, aztán a végén mindig egy katonai megoldás jön létre. De lehet, hogy itt is ez történik, hogy természetesen nem akarunk részt venni egy katonai megoldásban, és barikádok mögé húzódunk, és ragaszkodunk ahhoz, hogy ne legyen katonai megoldás. De Szíriában végül is megszületett a katonai megoldás. Azért, mert az oroszok meg a törökök ezt akarták. És ez a földközi tenger keleti térségében megváltoztatta az erőviszonyokat, pontosabban az egyensúlyt felbontotta. Remélem, hogy ez nem történik meg még egyszer, és azt hittük, hogy valamennyien emiatt aggódnunk kell. Meggyőződésem, hogy nem nagyon örülhetünk. Tehát tele vagyunk katonai bázissal ott a Líbia környékén, a parton, és nincs messze ez az olasz partoktól, és mindkét partot kontrollálni kell, ha meg akarjuk akadályozni az illegális migrációt, mert itt van most a központja a migrációnak. És azt hiszem őszintén beszélhetünk, hogy ilyen későre jár már. Igen, komolyan kell vennünk a helyzetet, amelyel most szembesülünk, és remélem, hogy a következő órában jó híreket is kapunk majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szavakat, amelyek aggasztóak is voltak. Most pedig szót adok a különböző frakcióknak. A néppárt vezérszónoka Mekeliszter úr. Igen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Éppen most hallottuk a főképviselőtől, hogy Líbiában egy politikai drámának vagyunk szemtanúi, egy politikai katonai dráma a kapuink előtt. És ez a dráma régóta húzódik, túl régóta, és kevésbé figyeltünk rá az N számai ismertek. Haftar áprilisi offenziája óta az ENSZ adatai alapján 1100 ember vesztette el az életét, 340 ezer menekült van az országon belül, és 900 ezer ember szorul humanitárius segítségnyújtásra, ezek kétharmada nők és gyerekek. Óriási a szegénység, a nyomor úgy gondolom, hogy a fegyverszünet, amely vasárnap óta él, egy lépés előre, de az embereknek tartós békére van szükség, ezt is hallottuk. A német szövetségi kormány és mindenek előtt a kancellárasszony már hosszabb ideje támogatja ezt a tevékenységet, amelyel tartós békét akarunk elérni, és ez a konferencia, amely úgy tudom, hogy megrendezésre kerül vasárnap, a következő vasárnap Berlinben, ezzel kívánunk hozzájárulni, hogy kialakuljon az említett helyzet amit egyértelműen ki kell jelentenünk Európai Parlament képviselőjeként is nem első alkalommal vitatkozunk erről. Az összes állam, aki részt vesz ebben a konfliktusban, gondoskodjon arról, hogy vége legyen a polgárháborúnak és béke legyen Líbiában. Líbia a jövőben legyen egy békés, szuverén állam. Csak akkor, ha ez sikerül, akkor kezdhetjük meg a tárgyalásokat újjáépítésről, és akkor az EU-nak külön feladata lesz, hogy ebben támogassa Líbiát. A szocialisták fő beszélője Piri Kati lesz. Egy perc, 30 másodpercbe parancsoljon képviselőtársam. Köszönöm szépen. Mr. High Representative, I first of all would like to say how Szeretném elmondani, mennyire nagyra tartom ezt az őszinte vitát a külügyi kérdésekben itt az Európai Parlamentben. Készítettem egy beszéddel, de végighallgattam az ön hozzászólását, és erre szeretnék reagálni, amit előkészítettem némileg. Kalifa Haftar felállt a tárgyalóasztalról ma délelőtt, és nem írta alá a fegyverszünetet Líbiában, amelyet igyekeztünk elérni elmúlt vasárnap óta. Ez természetesen súlyos csapást jelent a béke és a demokrácia szempontjából az egész szakalövezetben és az ott emberek számára 200 hmm, több, több százezer libiai menekült el, és több százezeren haltak meg az elmúlt időszakban, és Törökország nemrég úgy döntött, hogy csapatokat küld Líbiába. Ez egy báb konfliktus, amely újra és újra jelentkezik. Úgy gondolom, hogy informális fegyverszünetre is szükség lehet. Úgy, igen, tisztelt főképviselő úr, nagyra becsülöm a folyamatos fáradozását az elmúlt hetekben, és továbbra is azt kérem öntől, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy lehetővé váljon és életbe lépjen ez a fegyverszünet. Úgy gondolom, hogy ez kritikus, ez az időszak, amiben élünk, és remélem, hogy sor kerül arra, amiben bízunk. Az utolsó megjegyzés, a líbiai nép hosszú távú perspektívát kell, hogy kapjon a békében és a nyugalom. Köszönöm. Long pedig két perce Javier Nart köszönöm szépen borrell úr mindennel egyetértek amit mondott de ami meglepő az a meglepetésünk meglepődöttségünk mert ha bárki meghallgatta meghallgatja hogy mit mondanak a helyiek az pontosan tudja hogy már kilenc éve ugyanaz a helyzet. Egyáltalán nem meglepő, hogy Tripolit megtámadták. A a Spirati a Spirati eh, megállapodás, egy Frankenstein-szerű megállapodás, ennek alapján egyáltalán nem meglepő, ami történt. Eh, sem Haftar, eh, sem Szárás nem képvisel igazából senkit. Libia gyakorlatilag, a libiai stratégia gyakorlatilag nem létező. Libia beszél, mégpedig arról, hogy mi történik ma. Én háború ellenes vagyok, és nagyon, nagyon félek attól, Borrell úr, hogy a helyzet még romlik, és attól tartok, hogy a tűzszünet sem fog megvalósulni. Katonai egyenlőtlenség van jelenleg, ezt nem lehet szavakkal megállítani, csak akkor lehet ezt megállítani, ha az Európai Unió tényleg fellép. Oroszország és Törökország fellépnek, de Törökország azért van ott, mert Európa nincs ott. Mert metafizikus legalitást tudtunk csak alátámasztani, és a valóságot nem vettük figyelembe. Igazi, hatékony és pontos fellépésre van szükség. Ott van Olaszország és Franciaország is, ők a saját fejük után mennek, és ezáltal teljesen irreleváns az, amit az EU tesz. Ez a valóság, ennek meg lesznek a következményei. Szatori képviselőtársam következik a zöldektől egy percre, parancsoljam.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 Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Amikor arról van szó, hogy Libiában békét akarunk teremteni, az Európai Unió gratulál, sajnálkozik, konzultál, beszél, sokat beszél, de nem lép fel konkrétan, nincsen konkrét stratégia, a tagállamok között nincs következetesség. Borrell úr, ön nem lehetne-e a nem létező, a nemzetközi színpadon nem létező Európai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 képviselője. Amikor a, arról van szó, hogy át kell venni a külső határaink köz, fölötti ellenőrzést, miközben Líbiában ilyen rettenetes helyzetre kerül sor az emberi jogok lábaltiprására, tudnunk kell, hogy mi a helyzet Líbiában. Nincsen túl késő ahhoz, hogy Európa értékét, Európát érvényesítsük, és fellépjünk a nemzetközi eh, szintéren, és az emberi jogok betartása mellett szálljunk síkra, kísérjük a bevándorlókat, a, eh, a, a azokat, eh, akik útra kelnek, és tegyük mindezt az emberi jogok nevében. Köszönöm szépen. Egy percre az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport nevében parancsoljon. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Borrell elnök úr! a parlament bejárat, a, a, a parlamentre 500 millió európai szavazhat, azért, mert az Európai Unió megvédi, megvédi az Európai Uniót, megvédi az Európai Uniók védel, biztonságát. 2011-ben rezsimváltás történt Líbiában, de ennek de ki gondolta volna azt, hogy 2020-ra ebből mi lesz? Az Európai Uniót hogyan ítélik meg akkor, hogy ennyi szenvedést okozott? Törökország és Oroszország jelen van a helyszínen, de ott van Kína és Szaudarábia is. 70 év politikai konvergencia eh, ahhoz vezetett, hogy belső piac van, de küls, a külpolitikában semmiféle egyetértés nincsen. Európa a földközi tenger is. Hogyha nincs földközi tenger, akkor nincs Európa. Zik, egy percre az európai konzervatívoktól parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt főképviselő, kedves kollégák! Senki nem nevezi nevén a dolgokat. Tudnunk kell, hogy Szeres és a török elnök Erdogán közötti megegyezés nem csak arról szól, hogy török erőket telepítenek Líbiában, és Ciprus elleni fellépés, vagy Izrael elleni fellépést is említeni kell. Említenünk kell, Szeres és Erdogán most Szíriából Líbiába telepítik át az iszlamistákat. Azok, akik Szíriában a véres polgári háborút megharcolták, ők most eh, Szír- eh, Líbiába mennek. Szárás Erdogán eh, az országot így romba dönti. Felszólalónk Özlem Demirel asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, e, elnök asszony, kedves kollégák! Jelen pillanatban egy eléggé törékeny fegyverszünet van Líbióban, és e, e, hát bizonytalan a komoly politikai megoldás. 2011-ben NATO Líbiát bombázta, és Kadáfit megtöntötte. Az eredmény a teljes káosz, brutális polgárháború és egy proxy háború azóta. Az a NATO háború, ez most már több szereplőt soror, sorakoztat fel regionális hatalmak mellett. Szinte minden nagyhatalom részt vesz ebben. Mindenkit az olaj, a gáz, a geopolitika foglalkoztatja, és a hatalom és a befolyás. Ez a, az igazság. E, azonban a háború a helyeknek azt jelenti, e, hogy meghalnak, hogy nyomorognak. És miről beszél az Európai Unió és Borrell úr? Hát a menekültek kizárásáról. E, egyet működnek a tagállamok Szarács kormányával, akik a líbiai partoknál az Európai Uniótól távol tartja a menekülteket. Ezt le kell állítani. A fegyver export a líbiai konfliktusban résztvevők számára ezt le kell állítani. Minden külföldi hatalomnak vissza kell vonulnia, és ez tenné lehetővé Líbiában a békét, az embereknek békére van szükségük, és nem további eszkalációra. A háborúval és a fegyverkezési spirállal sehol nem érjük el a békét. Köszönöm szépen! Most pedig egy percre Nikolau Alavanos következik a ö, függetlenek részéről. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Egyesek azt gondolják, azt állítják, hogy az Európai Unió nincs jelen, de ez nem igaz. Ennek az ellentéte igaz. Az ensz és a NATO-val együtt az Európai Unió nagy felelősséget felelősséget tartozik azért, hogy Szíriát feldarabolták, hogy Líbia imperialista háborúban van. Most azt látjuk, hogy a rivalitás és az Egyesült Államok, az Európai Unió, NATO, Oroszország, Kína között ilyen háborúkhoz vezetett. Tehát nagyon veszélyes a helyzet, és a török polgári középosztály megpróbálja illetve a törökországi hatalom megpróbálja a hatalmát kiterjeszteni, de az európai, illetve az ENSZ és a NATO úgy tekintik, tekintenek Törökországra, mint stratégiai szövetségesre és a válasz erre az, hogy imperialista eh, szervezetek és eh, támaszpontok ellen lépnek, eh, kell fellépni. Tajani úr, a szó egy percre a néppárt részéről. Mindannyian várjuk a berlini csúcsot, reméljük, hogy ennek pozitív eredménye lesz majd. Én sajnos nem vagyok túlságosan optimista jelenleg. Európa gyakorlatilag nem volt jelen. Bizonyos tagállamok azért próbáltak eh, befolyással élni. Bizonyos kezdeményezések, politikai kezdeményezések vagy egyéb kezdeményezések hiányoztak. Látható ennek az eredménye, ott van Oroszország és ott van Törökország. Ő rajtuk múlik, nem csak Líbia sorsa, hanem az egész földközi térség sorsa. Ennek egyre, eznek egyre nagyobb a veszélye, terrorizmusra, migrációra gondolok és a libiai helyzet sincs megoldó, és nem, sincs, nem látható a megoldás. Aztán ott van az energetikai kérdés, tehát azt gondolom, hogy a helyzet nem jó, egy új gázvezeték van születőben, Izrael, Görögország, Ciprus, és úgy gondolom, hogy megfelelő energetikai biztonságot kéne garantálni. Minden egyes tagállamnak fontos támaszak kell, hogy legyen ez. Köszönöm. Kollégák, azt szeretném most bejelenteni, hogy esetleg a többiek ne üljenek itt feleslegesen, hogy annyira későn vagyunk, a mostani vitáink a venezuelának és a befejezése 23 óra 40-re adódik most ezért mind a két vitában a cash the t azt megszüntetnénk erre a két procedúrára hogyha önök beleegyeznek. nagyon Igen. köszönöm. megyünk tovább a vitánkban az SND következik kolozino asszony egy perc 30 másodpercre. Én nagyon nagy figyelemmel hallgattam azt, amit Borel úr elmondott az elmúlt napokban, percekben új híreket hallunk, gyakorlatilag minden órában a berlini konferenciáról is és láthatjuk, hogy az Európai Unió gyakorlatilag nem tud beleszólni a helyzet alakulásába. Egyetlen lehetőségünk van, ez pedig a politika. És hogy folytassuk a politizálást, nem, nem hagyhatunk ezzel fel. A diplomáciai, a diplomáciai befolyásunkat is be kell vetni, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megszülessen a tűzszünet, meg kell valósítani a berlini tárgyalást, és segítenünk kell a libiai polgároknak. A gyerekeket kell leginkább megsegíteni, hiszen ők is áldozatai a háborúnak. Meg kell erősíteni Libia szuverenitását, egységét, és azt gondolom, hogy errettentő módon és meg kell állítani a konfliktus tovább gyűrűzését. Párbeszéd és béke ezek. A, ezek jelentik a megoldás kulcsát, máshogy nem lehet ezt megoldani, hogyha nem tudunk elrettentőek lenni, és, és nem vagyunk jelen a terepen, nincs meg az intézményes keret, akkor nem lesz megoldás. Azt hiszem, ez a feladatunk ebben a nehéz időpontban. Ne feledjük, hogy az Európai Unió jövőjéről is szó van. Libia, Libia sorsán nagyon sok múlik Európa szempontjából is, és nem engedhetjük meg, hogy a tagállamok döntsék ezt el. Olaszországra és Franciaországra gondolok. Azt hiszem, hogy ez lenne, ebben állna a munkánk. Borel főképviselő úrnak is el kell végezni ezt a munkát. Azt hiszem, hogy az új bizottság és az új parlament egyik legfontosabb fellépésről van szó. Következik a Renewból egy percre, parancsoljon. Líbia fekete folt azok lelkismeretén, akik a Kadafi rezsim elleni fellépésben részt vettek. Ez egy, ez egy embertelen rendszernek a neve Líbia, és az emberkereskedelemből profitálnak. Törökország hivatalosan még mindig tagjelölt ország, és egy kockázatos katonai kalandban vesz részt. A mediterrán térség Törökországban és Líbiában mindez az érdekeinkkel szemben megy. Törökország és Oroszország részvétele ebben, vagy beavatkozása ebbe a véres szíriai háborúba azt mutathatja, hogy ez akár átterjedhet Líbiába, és ez a küszöbünkön van gyakorlatilag. A líbiai feleket rá kell venni a fegyverszünetre, ennek politikai folyamathoz kell vezetnie, békét és stabilitást kell, hogy elérjünk ebben a régióban. Köszönöm. A... Felszólalunk egy percre, Erik Markard, a Zöldektől parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm Borrell úrnak is az elmondottakat, meg a fáradozásait is, hogy béke legyen Líbiában. Senki se gondolja, hogy egyszerű dolog ez a béke Líbiában, de hogy háború van Líbiában, azért itt tehetnénk többet. 230.600 és néhány ember halt meg a földközi tengerben. Mi lenne ezekkel, mi lenne, hogyha még élnének az emberek? Én is mentettem ki embereket a földközi tengeren, és a kimentett emberekkel beszélve Gyakran látjuk, hogy Líbiában nem emberként kezelik őket, és természetesen embertelen dolog, hogy mi Európaként ahhoz járulunk hozzá, hogy ezek az emberek, akik háború elől menekülnek életveszélyben, visszakerüljenek ebbe az övezetbe, és európai államként miért küldünk több hajót, hadihajót a libiaknak, mint mentőhajót. Persze, őszintén kell vitatkoznunk erről, és el kéne követni mindent, hogy legalább azokat az embereket megmentsük, akik Líbiából azért menekülnek, mert ott háború van, mert ott kínozzák őket, mert ott lehetetlen körülmények között tartják fogva őket. Itt mi többet tehetnénk, és azt gondolom, hogy az EU tulajdonképpen ezt jelenteni, hogy többet tegyünk. Köszönöm szépen, Thierry Mariani. Köszönöm szépen. A e, nyugati hatalmak bevatkoztak Libyába, és e, ez Libyának kárára e, volt. Ez egy nagyon fontos szomszédos országunk. Most a törzsek határozzák meg a helyzetet, és Kadafi örök, örökösei veszik át a hatalmat, és a száheli térségig terjed a konfliktus. Ez a káosz eh, ráadásul eh, Szeres és Háptár eh, összecsapásában csúcsosodik ki, és az Európai Parlamentben most erről beszélünk, másodszor a török speciális erők avatkoznak be Erdogán érdekében, er-, Erdogán elnök gyakorlatilag két ország erős embere, olyan országokról van szó, eh, amelyek eh, nagyon fontos eh, szerepet játszanak a migrációs válságban, vagy annak feltartóztatásában. E, Borrell úr, nagyon fontos lenne e, a mi szerepünk, de nem vagyunk ott, nem vagyunk jelen. E, mi a helyzet a francia katánokkal, katonákkal, akik az egyetlenek az egész száháli térségben, akik fellépnek az iszlámizmushoz? Parancsoljon az ICR-tól az öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony azt gondolom, hogy eh, el kell mondanom, hogy mivel Görögországot képviselem, utalnom kell arra, hogy Törökország milyen szerepet játszik eh, Líbiában. Megértették? Megértettük, miről van szó? Kérdezem, hogy van-e itt valaki, aki Erdogan eh, ezen badarságait elhiszi, vagy megérti? kurdokat gyilkoltak le, a görög határokat sértik meg, és most mit csinál? Mit csinál? Zsoldosokat, dzsihadistákat és fegyvereket küld Líbiába. Erdogánnak az a célja, az a kívánsága, hogy egy exkluzív gazdasági zónát hozzon létre Görögország kárára. Tudja ezt az Európai Unió? És meddig akarja az Európai Unió Erdogán gyilkos uniós támogat. Castaldo alelnök úr, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt főképviselő úr, a tegnapi moszkvai tárgyalás, Alszerrázs és Haftar találkozója két alapkérdést vet fel. Nos, nincs meg az igazi egység. Nagyon sok kezdeményezés volt, de nincs meg az egység, a diplomácia egység, nincs meg a megállapodás. Oroszország és Törökország vette át a vezető szerepet, ők irányítják imáron a libiai konfliktus dinamikáját, és rajtuk múl is az is, hogy a tűzszünet megvalósul-e. Sajnos a tűzszünet jelenleg tűzszünetről nincs megalapodás, Haftar nem írta alá, de ez is egy elszalasztott lehetőség ha még egy eh, líbiai konfliktust eh, nem akarunk megélni, akkor berlini konferenciára van szükség. Az ENSZ-nek is részt kell ebben vennie, illetve az európai országoknak, főleg Olaszországnak, a szomszédságban lévő országoknak, Tunézia és Algéria ugrik most be, és az iszlám világnak is részben, részt kell venni ebben. Eh, Líbia már nagyon régóta szenvedi meg ezt a helyzetet. Semlegességre kell törekedni, illetve arra, hogy az különböző, hogy, megalakuljon az intézményrendszer Líbiában, és a 2011-es helyzetet végre le kell zárni. Köszönöm szépen, alelnök úr. Egy kékkártyás kérdést szeretne valaki ön, önhöz intézni, elfogadja? Castaldo úr, föl kéne venni a fülhallgatóját. még az előző parlamenti ciklusból ismerem önt. Jó lenne, hogyha Borrell úr is hallhatná, hogy hogyan vélekedik ön a libiai rezsimről. A rezsim Libiában Erdogánnal megállapodott, és ez alapján Törökország eh, lét, eh, Törökország számára létrehoztak egy eh, kizárólagos gazdasági területet a földközi tenger keleti részén. Borel úr, mit kell mit kell tennünk, hogy kell felépnünk Törökországgal szemben, hiszen Törökország kutatóhajókat küld ki egy olyan területen, ami Görögország felség területén van. Parancsolja. Tisztelt Mavrodis úr, kedves Kostász, ahogy pontosan tudja, én többször kritizáltam Líbia és Törökország között aláírt megállapodás. Szerintem ez nem jó irányba halad. Két tagállam, Görögország és Ciprus érdekei ellen íródott ez a megállapodás, és azt gondolom, hogy ilyet egy Európai Uniós tagságra törekvő ország nem tehet meg. Jó lenne, hogyha hogyha nem Líbiában ütköznének a különböző geopolitikai nagyhatalmak. Ezt kell elkerülnünk, ez a lényeg, és itt kell az Európai, Orsza, Európai Uniónak részt venni, ezért kell részt venni. Jó lenne, hogyha Berlinben ezt meg tudnánk beszélni. Konkrét kezdeményezésekre van szükség, és hogyha végre megszületik a Nemzeti Egység Líbiában, annál jobb. Mr. Makis. Köszönöm szépen. Mayra Makis képviselő következik a néppárt részéről egy perc. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagy figyelemmel követtem azt, amit Borel úr elmondott, és be kell látnunk, hogy mi, akik itt vagyunk, nem vagyunk elemzők, politikusok vagyunk, és a politikusok feladata az, hogy döntéseket hozzanak. A az eseményeket illetően fel kell lépnünk, nem csak figyelemmel kísérnünk ezeket. A polgárok ezt várják tőlünk. Borrell úr eh, elemezte a helyzetet, ebből világossá vált, hogy Törökország és Oroszország ebben a konfliktusban a fő hatalmak. Miért? Azért, mert vákumot tettünk lehetővé, vákumot eh, nyitottunk, és eh, nekünk fel kell lépnünk a béke érdekében, békekezdeményezéseket kell indítanunk. A fő probléma Törökország. Törökország az az ország, amely az Európai Unió értékeit és elveit megsérti, és a provokatív fellépésével azt mutatja, hogy a saját útját kívánja járni. Ma provokatív be, eh, eh, hozzáállást látunk a részükről, és ezért eh, feladatunk az, hogy fellépjünk a béke érdekében mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, az Európai Uniónak jelen kell lenniük. E, a régióban Pikula képviselő következik egy percre és néhány másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most ma egy olyan témáról beszélünk, amely rendkívül fontos az Európai Unióban, de ezt más témák, Irak és Irán elhomályosították. Most olyan helyzetben vagyunk, amikor is Törökország, amely formálisan NATO szövetséges, a szomszédos országainkkal koordinál, és Oroszország is aktív ezen a területen, és folyamatosan megsérti a nemzetközi tengerjogot. Az, hogy fegyverszünetet érjünk el, ez nem sikerült az Európai Uniónak, meg kell próbálnia valamilyen közös politikára jutni, ami a libiai helyzet kezelését illeti. A katonai fellépés lehet, hogy nem tudja megoldani a libiai helyzetet, lehet, hogy még súlyosbítja is. A libiai politikánk nem lehet csak a migrációs politika megvalósulása, produktívabb szerepet kell játszani, főleg ami a közvetlen szomszédságunkat illeti a berlini folyamat, és az ensz való együttműködés eh, támogatást kell, hogy kapjon. Zimió képviselő következik egy igen, tisztelt elnök úr. A haderő bevetése Líbiában eh, igen, és Erdogan részéről egy zsarolás. Ez egy okos lépés, és meglehetősen erős pozíciója van, hiszen ő védi Európát, és legyünk realisták. Pillanatilag nem mi vagyunk azok, akik uralják a migrációs válságot, akik ellenőrzik a Balkán és egyéb menekülő útvonalakat, hanem Erdogan az. Ő határozza meg, hogy mekkora lesz a tömeges migráció. Erdogan csak egyszerűen fenyeget bennünket egy kicsit a migrációval, és mi eleget teszünk neki. Most egy új dimenziót ért el. Most Törökország Líbiával egy olyan országot akar Afrikában ellenőrizni, ahonnan a legtöbb illegális menekült indul el Európába. A következmény az, hogy a kezében tartja, folytogat bennünket Erdogan. Még inkább zsarolhatók vagyunk. Van gazdasági erőnk, ezt jobban fel kell használni annak érdekében, hogy egyenlő felek legyünk ebben a játszmában. Az EU-nak ezért mindent el kell követnie, hogy a török bevetés megszűnjön Líbiában, hogy mondjuk fel a menekültügyi megállapodást, és védjük meg a saját határainkat. Mi? Köszönöm szépen EKR-től Fidanca úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Ez a bábháború, amely Líbiánban zajlik, az Európai Unió, ebből az Európai Unió gyakorlatilag kivonja magát, nagy világpolitikai aktorok lépnek fel inkább. Ez is mutatja azt, hogy Európa nem tud hatással lenni. A francia kormány 2011-ben gyakorlatilag skrupulus nélkül lépett fel, és ennek volt a következménye a migráns áradat. Most viszont neo-ottomán kezdeményezéseket láthatunk, mindez közvetlenül Európa közelében történik, és sajnos az olasz kormánynak is köze van ahhoz, hogy ilyen helyzet alakult ki. Egyértelmű, hogy Olaszország szempontjából egyáltalán nem lényegtelen, hogy mi lesz Líbia sorsa. A legfontosabb, hogy a katasztrófát eh, elkerüljük. Köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt. Most Johannes Lagos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, bosszus kezdek lenni, mert rettenetes, amit eh, hallottam Borrell úrtól, ő elismerte, hogy a régióban a főhatalom Törökország és Oroszország. Törökország gyilkos állam. Ez egy olyan állam, amely számos polgár vérével éri el a céljait. El kell, hogy mondjuk, hogy a Szarágy kormány egy elismert kormány, de er és Erdogan beleköt szövetséget, zsoldosokat küld Líbiába, és közelebb hozza a problémát Európához. Illegális fegyverszállítmányokat juttat el Szarácsnak, mi pedig elismerjük Szarácsot. Ez igenis szégyen például a görög kormány szempontjából is, hogy ő nem lesz ott Berlinben, de Kógó és más országok ott lesznek, Görögország nem. Egyszerűen, amit ön követel, az szégyen Görögországgal áll szembe és védi Törökországot. Görögország az EU tagja, ön pedig mindig Törökország mellett foglal állást látni kellene, hogy meg kell védeni Görögországot, és minden áron meg is fogjuk tenni ezt, amit eddig is tudtak, hogy vannak emberek, akik hatalomra jutottak, azt most felejtsük el. A következő hozzászóló a néppárt nevében ott már Karasz, alelnök úr parancsolja. Alelnök úr, egyre világosabbá válik a ma délutáni és késő esti viták során, hogy a válságövezetekben a világon még a kapuk előtt sem tudunk szerepet játszani, és az az érzésünk, hogy nincsen hatalmunk, és ájultak vagyunk, tehetetlenek vagyunk, és hol kétségbe esünk, hol pedig reménykedünk. Nekem hiányzik a politikai elkötelezettség, hiányzik a politikai projekt és a cselekvés egyaránt. És Líbiáról tudnék kell, ez az európai menekültügyi, migrációs és szomszédsági politika és biztonsági politika tükre Líbiában. Itt nem csak valójában a közép-keletről van szó, itt egy vákum alakult ki, hallottuk Memoriakos kollégától, vákum alakult ki, oda pedig valaki bemegy, ez Törökország és Oroszország. Egyetlen esélyünk van, hogy a berlini csúcson a hétvégén majd egy összehangolt európai kezdeményezés születik, és ez fordulatot hoz, és a gyeplőt mi tartjuk a kézben majd. Kérem, mondja el nekünk, hogy Berlinben a cselekvő képességünk helyreáll. Köszönöm szépen. Arena Maria, szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, Borrell úr. Ön a libiai helyzetet leírta, ez tarthatatlan, tehetetlen a libiai nép számára. Ez veszélyes a regionális biztonság szempontjából, a Magreb térségben és a Száheli régióban. Ez európai biztonságot is fenyegeti. Ehhez még hozzájön az emberi jogok megsértése a libiai területen a eh, eh, migránsokat, eh, a, a, a, a bevándorlókat feltartóztatják, aztán Szergivák már több mint hat hónapja eltönt, a nőket bántalmazzák, a helyzet nem elfogadható, elfogadható hogy annak ellenére, hogy katonai megoldást nem akarunk, autoriter megoldást sem fogadhatunk el Erdogán, Putyin és az e, egyéb ö, ö, szereplők részéről. Az Európai Uniónak fontos szerepet kell játszani a diplomáciai helyszínen, szintéren. Fontos a berlini konferencia, a dialógus a szereplőkkel és az emberi jogok tiszteletben tartása. Köszönöm szépen. Pártból Anna Michel Asima Kopolu. Parancsoljam. Kedves kollégák, eh, itt eh, arról van szó, hogy Európa felelőssége az, hogy lbiában vezető eh, szerepet játszol a megoldás megtalálásában. Itt Európában szembe kell néznünk a következményekkel. Törökország ráadásul megtorpedozza ezeket a fáradozásainkat, hiszen a libiai kormányjal meg, aláírt egy megállapodást, és ezért Haftar visszavonult és ne felejtsük el, hogy ez a megállapodás megsérti a nemzetközi jogot. Borrell úr, nagyon fontos, hogy ön azonnal Erdogantól és Szarástól azt követelje, hogy ezt az illegális megállapodást, ezt dobják a szemétkosárba, hiszen Törökország csak provokál, és ezek nem csak a békét, hanem Európa hitelességét is veszélyeztetik. Itt kihagytam, parancsoljon képviselő asszony, öné a szó egy percre. Elnézést kérek, parancsoljon Köszönöm szépen, elnök asszony. A lbiai helyzet megmutatta azt is, hogy az olasz kormány képtelen ezt a kérdést kezelni. Gaddafi Gaddafi elmozdításával kezdődött az egész folyamat. Azóta Líbia nem tud szabadon dönteni. Légüres tér alakult ki, Olaszország és Franciaország megpróbált valamilyen módon eh, szereplővé válni, aztán Ankara a migrációs folyosót eh, is megpróbálja felhasználni, nem is beszélve az energetikai érdekekről, szörnyű tényekről tudhatunk, az olasz kormány egyértelmű, hogy külpolitikaiak tehetetlen. Tegnap Moszkvában nem írták alá a tűzszünetet, Rómában se írt alá senki semmit. Most viszont mindenki azt várja, hogy majd Berlinben megszületik a megállapodás. Ha mégsem, akkor ismételten visszalépés történik az egyre marginalizálódottabb Európai Unió történelmében. Következik az SND-től egy percre, parancsoljon uram. Leje, commissario, vicepresidente. Főképviselő úr, alelnök úr, helyesen mondta azt, hogy Libiában a helyzet egyre rosszabbra fordul. A mai vitából is az derül ki, hogy sajnálatos módon Líbiában az Erdogán és a Putyi modell valósul meg, és ez sajnálatos. És ez bizony a mi felelősségünk is, rajtunk is múlt ez. Vannak olyan tagállamok, amelyek lehetetlenné teszik a közös fellépést. Sajnos ez nem segít az Európai Unió szava hihetőségén. Hogyha a különböző különböző törzseket nem vesszük be a béke folyamatba, akkor sosem lesz megoldás. A fegyver embargóra is nagyon nagy szükség van ennek a betartására. John Kennedy mondta azt, hogy nem, kell, nem szabad félnünk a tárgyalásról, nem szabad félnünk a tárgyalástól, de félelemből nem szabad tárgyalni. Ö, egy percre, parancsoljon, uram. Grazie, Presidente. In Köszönöm szépen, Libya. Nagyon sok szándéknyilatkozatot hallottunk már Líbióba, Líbiáról, de úgy tűnik, hogy, az, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy nem lép, sokkal inkább Oroszország és Törökország aktívak. Törökország nem tartja be a fegyverembargót, Egyiptom és az Egyesült Emirátusok sem. Erdogan drónokkal, fegyverekkel és háborús tanácsadókkal segítette a líbiai konfliktust, és ez hozzájárult a terület destabilizációjához, és sajnos az emberi jogoknak sem tett ez jót. Kérdés, hogy az európai segélyek vajon elérik-e a cél, a, azokat, akiknek szánják őket, vajon nem lehet-e hatékonyabbnak lenni az Európai Uniónak, hogy a stabilizációt elérje? Ne feledjük, hogy, botrány, hogy botrányolak alakultak ki a különböző katonai erők szerepvállalásával kapcsolatban is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a helyzet, ez a kritikus helyzet Líbiában, ez aggasztó. Líbia második Szíria lehet hamarosan. Eh, Törökország itt eh, ugyanis eh, fellép és beavatkozik a libiai helyzetbe. E, és mi pedig nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Ez a e, fasiszta Erdogan azt csinál, amit akar Európában. E, azt gondolják, hogy Berlinben majd dönthetnek, és ezt majd tiszteletben tartja Törökország. Törökország eddig még soha egyetlen döntést sem tiszt, tartott tiszteletben. A mi kötelezettségünk, kötelességünk az, hogy kövessük a migrációs helyzetet, ugyanis fennáll annak a lehetősége, hogy Törökország újra fenyegetni kezd de Európával szemben és Görögországgal szemben. Kezik egy percre ugyancsak az SZND-ből parancsoljon. Fru talman, herr Borrell. För lite mindre än tio år sedan minns jag hur steg togs mot att nå... Köszönöm szépen. Hát kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt még úgy volt, hogy megtettünk egy néhány lépés, és láttuk a fényt az alagút végén, és hát Líbiában is úgy gondoltuk, hogy biztonság és stabilitás lesz Líbiában is. Akkoriban gyakran jártam ebben a régióban, és igyekeztem támogatni a demokratikus erőket. Úgy gondolom, hogy szabadság és demokrácia lesz, de itt az egyik elnyomót a másik váltotta. Nincsen ott demokrácia és jogállamiság. Egy egyszerű hatalmi vákum alakult ki. Líbiában a helyzet megköveteli, hogy fegyverszünet jöjjön létre, amit mindenfél betart, és így lehet majd egy hosszú távú politikai megoldás irányába elindulni. Meggyőződésem, hogy az EU itt fontosabb szerepet játszhat majd, olyan szerepet, amely az alapelveket állítja a középpontba, például az emberi jogokat is. Jordan Bardella kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden nagy nemzetközi témában az Európai Unió nincs jelen. Mi a helyzet, milyen szerepet játszhatunk Szíriában? Semmiet. Irán és az USA közötti konfliktusban semmiet. Líbiában semmiet. Törökország és Oroszország azok, akik a szálakat a kezükben tartják, és mit tehetünk? 2011-ben eh, egyesek nem tartották vissza magukat eh, attól, hogy Líbiát egy rettenetes konfliktusba, eh, konfliktust alakítsanak ott ki. Itt azok most mit szólnak a jelenlegi helyzethez, mit szól Nikola Sárkozi, mit szól a NATO. Kadhafi eh, eh, eh, elmozdítása után milyen következményei lettek ennek a konfliktusnak? Megnyitották a migráció kapuit Európa felé. Az önök Európai Uniója gyenge, és a nemzet az, amire támaszkodni kell, és a nemzet történelmére, hiszen ezt a lehetővé fellépést. Köszönöm szépen kihvásokat és most szóltanám alelnök urat főképviselő urat borrell urat hogy lezárja a vitánkat. I may share some of the comments you have been doing. Igen, végighallgattam a kommentárokat. Van, amivel egyetértek, van, ami csak vágyakat fogalmaz meg. Meg kell csinálni. Mit kell tenni? Mit? Erdogant kérjék meg, hogy lépjen ki a megállapodásából a szarancsal. Mit tegyünk? A probléma az, hogy nem voltunk egységesek Líbia kérdésében. Ez az igazság. Mi európaiak, az a helyzet, különböző pozíciókat alakítottunk ki Líbia ügyében, mint ahogy Szíriában is történt. Most ennek az árát fizetjük meg. Nem voltunk képesek arra, hogy politikai megközelítést alakítsunk ki, amit oszt minden tagállam. Az igaz, hogy eh, és ezt lehet sajnálni, hogy Törökországnak szerepe van itt, de akkor is szerepe van, és Oroszország is szerepet játszik. A legutóbbi hír az, hogy Hafta, Haftár nem írja alá tűzszünetet, ő olyas valaki, aki nem írja alá a fegyverszünetet, mert ez azt jelenteni, hogy belemenne a Szarágy féle megállapodásba, amit ő kötött Törökországgal, ezért nem írja alá. De kötelezettséget vállal, hogy ott lesz Berlinben vasárnap rossz nyúz, hogy nincs fegyverszünet, viszont hogy tartja magát, és mégiscsak eljön a berlini konferenciára. És talán ott majd az első lépéseket megtehetjük egy politikai megállapodás irányába. És láthatják, hogy mi mindent elkövettünk Líbia ügyében különböző közlemények vannak, a tanács, a tagállamok, a főképviselő is mindent elkövetettem. De bízunk abban, hogy Berlinben megtaláljuk a lehetőségét annak, hogy a különböző felek megállapodnak, és utána majd a végrehajtás felé kell fordulnunk a megállapodás végrehajtással. Itt két dolog tartozik ehhez. Monitorozni kell a tűzszünetet és a fegyverszállítások embargóját is. És um, itt uh, elkötelezettebben szeretnénk fellépni európaiként, ezt fogjuk kidolgozni, hogy eleget tegyünk a feladatainknak, és uh, legyen kellő szándéke mögött uh, mindenki részéről, és ezzel egy új időszak kezdődhet a líbiai jelenlétünkben. Ennyit tudok pillanatnyilag mondani ehhez Nyilván más aspektusok is szóba kerültek az önök részéről. Most nem tudok egyenként végigmenni minden egyes kérdésen, de összefoglalva azt tudom mondani, hogyha a szándék megvan Berlinben, és akkor létrejöhet a fegyverszünet, és az Európai Unió politikai szándéka kerül próbára, és akkor léphetünk tovább igen tisztelt főképviselő, köszönöm a hozzászólását. Ezt a vitát ezzel lezárom.